Okay, I think we've got enough. Jó napot kívánok, úgy gondolom most már elég részvevőnk van, úgyhogy elkezdhetjük a munkát először is. A napi rendet kell elfogadnunk, ez az első feladatunk, ha senki nem ellenzi. Sajnálatos, hogy a a trialógussal kapcsolatos bejelentéseket üres terem előtt kell megtenni, de hát a webstreaming miatt ez megvan. Az elnöki közleményeket illetően a 2013-17-es statisztikai program elkészült, illetve a tárgyalások vannak, tehát a 73-as szabály értelmében tájékoztam önök, tájékoztatom önöket erről a végleges rész az pedig majd írásos eljárásban megy tovább. Hogyha a frakciók nem tettek ellenvetést, a kompromisszumos rendeli, tervezet az majd januárban kerül plenáris elé. Úgyhogy ezt ezek az eljárások vannak. Ami a tőkekövetelményi eh, kapcsolatos eh, szabályozást illeti, nagyon sok politikai eh, trialógusra kerül majd sor a Strasburgi hét alatt, a válságkezeléssel és egyebekkel. Az összes fontos kérdést sikerült azonosítanunk, és különböző feleknek felkértünk, hogy különböző javaslatokat tegyenek a technikai munkacsoportnak. A következő triológusra november 12-én kerül sor, és reméljük, hogy ott sikerül is majd ezt véglegesíteni. A zöld hét során Olaszországban járt egy ekon delegáció, az alelnök elnök Pietro Stojan vezetésével. Nagyon jó tárgyalásokat folytattak különböző magán és állami szektor képviselőkkel, vezetőkkel, parlamenti képviselőkkel és szabályozó hatóságok képviselőivel és megvitatták az olasz gazdaság kérdéseit. Egy sajtó kommunikéi született, és hát javaslom, hogy ezt nézzék meg, hogyha további részletekre kíváncsiak. És azt is szeretném elmondani, hogy az alelnök a bizottságnak a meghívását megismételte az olasz pénzügyminiszternek, hogy egy pár beszédre jöjjön el, és reméljük, hogy ez majd sor kerül. Ezek voltak az elnök közleményei, és most nagyon nagy örömmel térünk rá az eszmecserére Hans Hogeverst úrral, aki a Nemzetközi Számíteli Standard Testület elnöke. Nem első látogatása ez, mint tudják, nagyon fontos kérdés volt a nemzetközi számviteli sztenderdek kérdése, különösen a bankstabilitás, pénzügyi válság kapcsán vált ez nagyon fontossá. Egy rövid tájékoztatót fog nekünk adni 10-15 percben, ezt követően pedig kérdéseket lehet majd feltenni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen alacsony a résztvevők száma, tehát mindenki nagyon el van foglalva a saját munkájával, hogy nehezen tud még továbbiakat bevállalni. Öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Mint mindig, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a parlamentben egy ilyen fontos kérdésben. És ahogy ön is mondta, hát kevés képviselő van jelen, de azt is tudom, hogy nagyon fontos kérdésekre kerül sor ma délután. Ez mindenképpen egy bonyolult ügy, és még bonyolultabb azért, mert ez egy rendkívül fontos téma. A pénzügyi válság bizonyította, hogy szükség van arra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a pénzügyi piacokon, és ez ránk tartozik. A sztenderdeink, ez azt jelenti, hogy érthetők, összehasonlíthatóak legyenek a világ különböző részein készülő pénzügyi jelentések, nyugdíjalapok, más intézményi befektetőknek. Szükségük van arra, hogy biztonságosan tudjanak befektetni a világ különböző részein, és ezért van szükségük védelemre. A különböző multinacionális vállalatok is szeretnék, hogyha egy főkönyvet vezethetnének, és a szabályozóknak, politikusoknak is fontos az, hogy e, azonos feltételek legyenek a pénzügyi jelentések tekintetében. A G20-ak több alkalommal nyilatkozott úgy, hogy támogatják a nemzetközi számviteli sztenderdek kialakítását, illetve hogy ez globálisan azonos lesz. Az elmúlt tíz évben elég jelentős előrelépés történt, és viszonylag marginális volt ez. Körülbelül száz ország van, amely alkalmazza a nemzetközi sztenderdeket, és, kör, és kétharmada a G20-aknak, és körülbelül 500 nagy globális nagyvállalat ugyancsak ezeket a sztendereket használja. A parlament, az Európai Parlament 2002-ben változtatott, illetve meghozta azt a döntését, hogy 2005-től ez legyen a fő kérdése és a globális pénzügyi szabályozásnak legyen vezetője Európa. Európa ezt követte, egész Dél-Amerika, Karib-térség, gyakorlatilag egész Dél-Amerika, Mexikó, Kanada, Észak-Amerika is csatlakozott. Még van néhány ország, amelyik nem tudja, Karib térség, Ausztrál, Ázsia, és eh, Afrikának egy nagy része, és maga Európából is, még olyan országok is, amelyek nem uniós országok, a, e, Oroszország és Törökország is ezeket a sztenderdeket használja. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy e, még vannak olyan országok, amelyek azért nem teljes mértékben tették magukévá ezeket a sztenderdeket. Miről is van szó, mi ez a e, szervezet, a Nemzetközi Számviteli e, Standard e, Testület? A célunk az az, hogy egy egységes szabványrendszer alakuljon ki. Nagyon sokat tettünk az elmúlt években a jobb kormányzás érdekében. 2009-ben létrejött a monitoring testület. Ez közhatóságokból áll, mint a, például az Európai Bizottság, a SZEK és a az IOSCO a Nemzetközi Értékpapír felügyelet, amelyek mindezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Az IASB megértette, hogy nagyon ne, fontos az, hogy ez a felügyelet megvalósuljon. A közhatóságoknak az elszámoltathatósága kiegészítője a mi függetlenségünknek, amikor létrehozzuk ezeket a szabványokat. És ez nagyon jól van így. Az európai érdekek teljes mértékben megjelentek mind a három szintjén a szervezetünknek. Most Európának körülbelül az egyharmad képviselete van az IS-ben és a trustizoknál. A Michel Prada a e, európai, és jó magam is és Barnier biztos, aki képviseli a Monitoring Boardba az Európai Uniót. Legalább évente egyszer van ülése szervezeteknek, és nagyon szorosan működünk együtt, és tájékoztatjuk egymást a munkánkról. Én pedig igyekszem minden évben ellátogatni önökhöz. Bár eh, sikerült javítanunk a kormányzáson, eh, még többet kell tennünk, hogy még jobban reagáljunk a választóink igényeire, és eh, hát szeretném most elmagyarázni, hogy ezt hogy próbáljuk megvalósítani. Ahogy valószínűleg tudják, az ISB az elmúlt évtizedben szorosan együtt működött az amerikai kollégákkal az FASB azért, hogy a szabványaink közeledjenek egymáshoz. A G20-ak, ideértve az Európai Uniót is, támogatja azt, hogy egységes globális sztenderdek jöjjenek létre. A konvergencia program most a végéhez közeledik, és ezzel tulajdonképpen megvalul a primátusa is a bilaterális kapcsolatnak amerikai kollégáinkkal. Egy multilaterális testületek vannak, regionális testületek is, mint például az Európai Szervezet, az EFRAG és mások. A javaslat az az, hogy a ASAF, a standard, a apányok tanácsadó testülete együtt tudjon dolgozni. Ez a csoport egy fontos tanácsadó szerve az IASB-nek a munka során. Ez segít bennünket abban is, hogy más ajánlásokat tudjunk tenni, például költséghatékonysági elemzéseket folytatni, és a, tulajdonképpen ez a csoport kiváltja a korábbi bilaterális kapcsolatokat. A jövőbeni munkaterveinket is megkonzultáltuk, és nagyon fontosak azok a visszacsatolások is, amit kapunk a munkáról. Egy folyamatos változásokat követően most eljött egy nyugodt időszak. Ez azért fontos, hogy mindenki hozzászokhasson az új beszámolási rendszerhez. Továbbá nagyon nagy volt a támogatás a tekintetben, hogy a standardjeink megfelelő alapokra épüljenek és a konceptuális kereteket is átfogalmaztuk. Ez foglalja össze a munkánknak a lényegét, az alapjait. Harmadsorban pedig azt is megkérték, hogy foglalkozzunk az olyan kihívásokkal, amik az új onnan csatlakozó gazdaságoknak, különösen a feltörekvő gazdaságoknak fontosak, Európában is, más térségekben is. Ezeket az igényeket, ennek igyekeztünk prioritást adni, és mindazokat igyekszünk támogatni, akik ezt vállalják. De mielőtt rátérnénk az új feladatokra, meg kell véglegesítenünk kell a még meglévő projekteket, Négy ö, ö, projekt van, a jövedelem ö, e, elismerése, a leasing, a pénzügyi ö, ö, eszközök és a konvergencia projektek. Az előrehaladás az folyamatos volt, de lassú, és e-, egyes esetekben rendkívül nehéz de sosem áldoztuk fel a minőséget a konvergencia oltárán. Volt, amikor a konvergenciát nem sikerült elérni, például a közelmúltban is volt erre példa. Rövid idő alatt nem kívánok belemenni a részleteibe ezen projekteknek, de hogyha vannak kérdések, szívesen válaszolok. Csak figyelmeztetni, vagy e- emlékeztetni szeretném önöket, hogy a e, leasingiparág lehet, hogy meg fogja keresni önöket, már eddig is lobbiztak, ők szeretnék, hogyha e, kifogni a szelet a vitorlánkból. A leasing egy nagyon fontos finanszírozási eszköz, és jelenleg a legtöbb ilyen szerződés egyszerűen nem jelenik meg a vállalatok mérlegében. Ne feledkezzenek el arról, hogy itt nem kis tételekről van szó a világméretekben a leasingelés az legalább 600 milliárd dollár értéket tesz ki, és általában ezek mérlegen kívüli tételekként szerepelnek. Azt szeretnénk, hogyha a beruházók, a befektetők ezek ezt is megláthatnák, illetve néznék, hogy milyen ilyen rejtett tételek vannak. Sok esetekben ezek a túlzott eladósodáshoz is vála, vezethetnek. Másik nagy kihívás, amivel foglalkoznunk kell, az eh, hogy eh, ki kell várnunk, amíg az Egyesült Államok eh, eldönti, hogy mit csináljon az IFRS-sel. Az amerikai szek támogatja a mi munkánkat. 2007-ben a SZEK elismerte, hogy nagyon fontos és jó minőségű az IFRS, amikor megengedte az amerikai vállalatoknak, hogy ők is a beszámolóikat az IFRS felhasználásával készítsék. Körülbelül 500 olyan vállalat van, amely az európaiakhoz hasonlóan ugyancsak ezt a rendszert, ezt a jelentéstételt alkalmazzák. Sajnos azonban az amerikai vállalatokra vonatkozó döntés még mindig nem született meg. A döntésüket úgy volt, hogy 2011-ben meghozzák, majd bejelentették júliusban, hogy ismételten elhalasztásra kerül. Ez nagyon sajnálatos volt, de reméljük, hogy 2013-ban kedvezőbb hírek érkeznek majd addigra már remélhetőleg holnap a választási ügyek megoldódnak. Tehát ez nagyon fontos, és a G20-ak vezetőjének is fontos az, hogy szavahihető, megbízhatóak legyenek ezek a pénzügyi jelentések, ezért fontos, hogy az Egyesült Államokban is előrelépés szülessen. Ugyanakkor az, hogy az USA-ban nem született meg a döntés, nem jelenti azt, hogy mi nem léphetnénk tovább. És az elmúlt időszakban elértük a kritikus tömeget, és lehet, hogy a munka lelassul, de nem hiszem, hogy a továbbiakban ez leállítható lenne. Remélem, hogy világosá tettem, hogy rendkívül ambiciózusak vagyunk, és szeretnénk előre lépni. Nagyon fontos ezért, hogy együtt dolgozzon valamennyi európai érintett, önökkel is együtt dolgozzunk. Ez a második látogatásom itt a parlamentben, amióta az ISB elnöke lettem a múlt évben, és nagyon szívesen adok további tájékoztatást is bármikor, amikor ezt kérik, és most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre, amennyiben vannak. Köszönöm szépen. Nem régen egy koordinátori ülésen a néppárt ragaszkodott hozzá, hogy ők szólhassanak először minden alkalommal. Úgyhogy én nem látom, hogy a néppártól valaki szót kért volna most. Jean-Paul, te? Nem? Jó. Szeretném Werner, te, igen. Igen. Akkor először is hagyd kezdjem én. Először is köszönet az elnöknek, mert tavaly már hallottuk öntől, hogy mennyire nehéz nemzetközi szinten megfelelő előrelépéseket tenni rövid idő alatt. A banki válság megmutatta azt, hogy ami a számvitelt illeti és a kockázatokat illeti, annyira eltérnek az értékelések a világon, hogy bizonyos bankokban a végeredmények, a számlák végeredménye az összesítéseké kétszerese volt annak, amit más intézmények feljegyeztek. Ön milyen kiugró példákat tud mondani, amelyekkel valóban foglalkozni kell, és meg kell őket oldanunk? That's a very good question. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy a legmegdöbbentőbb dolog az, hogy amikor megnéztük a bankoknak a kimutatásait a válság előtt, és a számviteli adatokat, akkor egyértelmű volt már akkor, hogy a világon majd nagyon sok banknak, a legtöbb banknak már nem volt saját tőkéje igazából csak jó akarattal működtek. Tehát retrospektíve egyértelmű volt, hogy nem volt eléggé feltöltött a tőkéjük, de most már tudjuk, hogy ez változik. Csak az a megdöbbentő, hogy hogy nem látták ezt a beruházók, ez az első meglepetés. Ami szintén egyértelmű, az az, hogy a mai sztenderdeket figyelembe véve. Ezek a sztenderdek túl könnyűvé tettek a bankoknak, hogy elrejtsék a veszteségeiket a számvitelükben. Nagyon sokáig sikerült ezt, leleple, ezt leplezniük. Ezért aztán a várt vesztességet mutatták inkább, és nem a valós vesztességet. Tehát ma már sokkal jobbak a sztendertek, úgyhogy azt hiszem, hogy az a legfontosabb a számvételi szabályok változásában, hogy most hamarabb föl lehet fedni ezt. A válság ezt hozta magával. Elnök, köszönöm. Úgy látom a szocialisták, nem? De, Antonin? Köszönöm szépen, hogy eljött közénk, és hogy tájékoztatott minket arról, hogy milyen munkát végez az önök testülete. A konvergencia a könyvelés területén alapvető fontosságú, ugyanis csak így lehet ezt kiegyensúlyozott módon megtenni. Ezt a munkát be kellett volna fejezni már 2011 végéig. Innentől kezdve a G20 csoport ülésein folyamatosan utalás történik arra, hogy ezt a munkát folytatni kell. Azt szeretném tudni, hogy melyek azok az elemek, amik még függőben vannak, és hogy ha van ezeknek valamilyen napi rendjük, vagy lehet, hogy esetleg valamelyik elemnek nincsen pontos határideje, ezt szeretném tudni. Mi, mi az tehát, amiről úgy vitatkoznak, hogy annak nincsen meghatározott határideje? Magában a joganyagban is szükség van konvergenciára, hiszen a jövőben csak így lehet ezt megvalósítani. Szeretném tudni, hogy a jövőben ezzel foglalkozó csoportnak milyen lesz az összetétele. Ezen kívül még az átláthatóság érdekelne engem, különösen azok azon tevékenységek vonatkozásában, amelyek nemzetközi szinten a természeti erőforrásokkal foglalkoznak. Sokszor elmondjuk, hogy a fejlődésnek ezen a területen is folytatódnia kellene, és hogy itt is szükség lenne könyvelési szabályokra. Szeretném tehát tudni, hogy mi ezzel a helyzet. Thank you for these, uh... Köszönöm ezeket a kérdéseket. Azt hiszem igaza van abban, hogy a konvergencia nem annyira gyorsan valósult meg, mint szerettük volna. Ennek két oka van. Először is nagyon nehéz két különböző hivatal által meghatározott szendereket össze fésülni, hogyha a Bázel 3-at két külön bizottság tárgyalna, akkor soha nem lenne eredménye. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. És nyilvánvalóan ezért nem reagálunk időben. Ami szintén nem segíti a munkánkat, az az, hogy az Egyesült Államok az iForest még nem fogadta el, és ahogy egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Standard Hivatal sem hoz döntést, egyre nehezebb lett az amerikaiaknak is, hogy egyeztessenek velünk. Az előbb említettem a várható veszteség modellet. Modellt itt konvergenciát értünk el, de júliusban úgy döntött az FSB, e hogy még sem fogadják ezt el az amerikaiak, és más modellt alkalmaznak. Nem tudom, hogy ez megtörtént volna-e olyan időszakban, ami meg a válság előtt lett volna. Ahol erőre haladunk, az a leasing, a bevételek elismertetése, és reméljük, hogy a közeljövőben itt standardeket sikerül elfogadtatni. Aztán van egy több oldalú tanácsadó csoportunk. Nem szeretük volna, ha több tagja van, mint 12 mert ez tényleg egy nagyon technikai jellegű tanácsadó testület, mélyreható technikai, szakmai kérdéseket vitatunk meg, tehát ne legyen túl nagy. 12 az jó számnak tűnt. Természetesen tagja, hogy ki lesz, azt még el kell döntenünk, de az AOSSG, e ami az ázsiai csoport, Ausztráliát és Új-Zéland csoportot is magába foglalja, aztán az európai csoportosulás, ezek tagjai lesznek, aztán ott van meg Latin Amerika, ezek a csoportok nagyon sok országot képviselnek, és automatikusan tagjaivá válnak a tanácsadó testületnek, aztán lesznek még más tagjai, az FISB, aztán a japánok, aztán egy különálló európai ország is tagja lehet, és a funkciókat rotáljuk azért, hogy mindenkinek megadjuk a megfelelő esélyt. De most beszélünk arról a választóinkkal, hogy hogy nézzen ki ez a tanácsadó testület. A pontos összetételét majd a velük folytatott megbeszélések során tisztázzuk. Az átláthatósági kérdést illetően azt hiszem, hogy arra utal, hogy minden ország külön jelentést nyújt be. A múltkor már erről szó volt, mikor ellátogattam ide, és már akkor mondtam, hogy ha megvan a hajlandóság, akkor új mm, célokat tűzünk ki, de hogy meg, hogy, hogy az igazat megmondjam, nem tűnt úgy, hogy nagyon szerették volna a tagok ezt. Ezen kívül az Európai Unió egy szabályzói keret keretében felvállalt, hogy megteszi ezt, és lehet, hogy ez a helyes megoldás. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mi nem leszünk képesek ezt megtenni, de látom, hogy az USA-ban ezt megtették, és hogy az Európai Unió is megtette ezt, de valószínűleg ez az a két szint, ahol ezt meg kell tenni. Elnök, köszönöm, Wolf. Köszönöm szépen. Sharon. Én is köszönöm nagyon önnek, hogy az elnök urat másodjára meghívta, és az elnök úrnak is köszönöm, hogy eljött ide, és hajlandó velünk vitázni. Először is egyetértek önnel azban, hogy a konvergenciát ne minden áron célozzuk meg. Ott, ahol az elvek nem összeegyeztethetők, ott nem lehet konvergenciát elérni. De vannak olyan esetek, ahol konvergencia nélkül tartanunk kell a verseny torzulásától. Például a Bázel 3. Ez ahhoz vezethet, és ahhoz vezet, hogy Európában bizonyos dolgokat annual expense-ként, éves költségként számlázunk el, miközben az amerikaiaknál nem. Ez akkor ahhoz vezet, hogy nem összehasonlíthatók az eredmények, és versenyhátrányokat szenvedünk. Van-e arra valami megoldásuk, hogy ezekkel az extrém helyzetekkel hogyan birkozzanak meg? Antonin is mondta már, látjuk, hogy vannak nagy pénzügyi központok, és ezek nőni fognak. Mumbai, Shanghai, Sao Paulo, ezek mind-mind nőni fognak. Dubai is, igen. Így aztán döntő jelentésségű az, hogy ahol tényleg nemzetközi sztenderdeket akarunk elérni, ott is elfogadtassuk a G20-ak megvitatták, hogy ugyanazokat a célokat fogadjuk el, de amikor a gyakorlatban megvalósítják őket, akkor látjuk, hogy nagyon is eltérően teszik ezt. Tehát a G20-ak, FSB, IOSCO, IASB, ezeknek talán nemzetközi szinten erősebben kellene magukat képviseltetniük. Köszönöm. Válasz. Köszönöm szépen, Klincz úr, ezt a kérdést. Először is az egyenlő esélyek, és a második a nemzetközi szint. Ami az egyenlő esélyeket illeti, én úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó sztenderdjeink eléggé közel állnak egymáshoz, nem hiszem, hogy vannak nagy eltérések. A legkomolyabb kérdés és ahol szerettem volna eredményt elérni, az, hogy az FASB-vel valamikor megegyeztünk, hogy a bankokat rá kell kényszeríteni arra, hogy minden származékos jövedelmet fel kell tüntetniük, még akkor is, hogyha más járulékos szerződéseket is kötnek ez, ezek okán. Warren Buffett ezt az úgynevezett pénzügyi pusztító eszközöket szerette volna, hogyha feltüntetik az amerikaiak is az éves számadáson. Egyetértettük, majd az amerikaiak az utolsó pillanatban megváltoztatták a véleményeket, és azt mondták, hogy lábjegyzetbe kerüljön ez. A Deutsche Banknak ez nagyon fontos, hogy hogyha az éves kimutatást megnézik egy amerikai bank kimutatására, akkor az 30%-kal kevesebb jövedelmet mutat, mint hogyha ugyanarról a bankról az európai standardek szerint készítünk egy kimutatást. Úgyhogy mit tettünk? harmonizáltuk a nyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, tehát egy igazán szakértő befektető látja, hogy mi a Deutsche Bank vagy a JP Morgan kimutatása közötti különbség. <clears throat> Persze jobb lett volna, hogyha a konvergencia megvalósulhatott volna. Aztán a nemzetközi szintű elfogadtatás. Én örülök, hogy említette São Paulo-t Latin Amerikában, hiszen Brazília az iForest már teljes mértékben elfogadta. Szingapurt szintén nagyon fontos pénzügyi központ. Még nem teljesen fogadta el a sztendegyeinket, de nem sokára megteszi. Aztán bár nem lesz pénzügyi központ, de azért fejlődik Indonézia, nem sokára teljes elfogadja, Kína, Kína is nagyon fontos pénzügyi központ lesz, és nem sokára elfogadja nemzetközi sztenderdeket. Tehát igazából tudjuk, hogy mi az ő válaszok erre. Csak nekünk az fontos lenne, hogy az USA-t is felzárkóztassuk. De ez csak az USA dönthet erről, és nagyon kicsi a ráhatásunk erre. Ami egyértelmű, és az amerikaiak is belátják ezt, hogy az IFRS az egyetlen lehetséges, valódi nemzetközi standard. Én meg vagyok róla győződve, hogy az USA-nak saját érdek az hosszú távon, hogy elfogadják ezt a rendszert. Ha bele akarnak szólni, akkor valóban el kell fogadniuk nekik is. Természetesen ez egy nagyon nehéz időszak gazdaságilag. Nagyon nehéz rávenni a vállalatokat, hogy új számviteli rendszerre álljanak át. Bár húzódik, de szerintem a végén majd csak meggyőzzük az amerikaiakat, csak nekik kell dönteniük végre. Elnökasszony, hát nem tudom, az ICN részéről ki szeretne először szólni. Igen? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ellátogatott ide ma hozzánk, nagyra tartjuk. <clears throat> Werner Lange már kérdezte, hogy milyen példákat tudna mondani a legmegdöbbentőbb esetekről, az alulértékelésről. Például az Egyesült Királyság példáját ismerje. Steve Baker azt mondta, hogy 25 milliárd euróval fölértékelték a Royal Bank of Scotlandot. Ez elhangzott a parlamentben, az Egyesült Királyságban, tehát szeretném tudni, hogy ön tudatában van -e ennek. Ezen kívül sokan vannak, akik azt mondják, hogy amikor az amerikai és az európai sztenderdeket egységesíteni szeretnék, akkor a semlegesség és a józan óvatosság elve sérült. És ez azt jelenteni, hogy igazából ez már az európai normákat nem teszi összeegyeztethetővé az EU-s jogszabályokkal. Ön szerint félre értelmezték az iránymutatásokat? És végül az IFRS-t illetően szerintem nem az expected losses, a várható veszteséget, hanem az unexpected losses, a váratlan veszteséget kellene feltüntetni. Hiszen így lenne a tőke, így lehetne a tőke ütközőket beleépíteni az éves kimutatásba. Miért nem lehetne ezt megtenni? Miért mondjuk azt, hogy ezt várjuk veszteségnek, és aztán teljesen figyelmen kívül hagyjuk a váratlan veszteségeket? például a kínlevőségek, hogyha meg ö, ö, haladták a 2,8 trilliót, akkor ilyenkor hogy mit lehetett volna tenni? Uh, Köszönöm szépen ezt a valóban alapvető fontosságú kérdést. Ezen már én is sokat gondolkoztam. Korábban már tettem arra vonatkozó megjegyzést, hogyha a befektetők és a szabályozók valóban megvizsgálták volna magukat a számokat, akkor nem lett volna olyan nehéz észrevenni, hogy a bankoknak súlyos problémáik vannak. És ennek egy ragyogó példája a számviteli sztenderdek kérdése. Az én országomban sem volt ez másképp. Én Hollandiában értékpapír szabályozóként tevékenykedtem, és nem tudtam elhinni, hogy ez az egész rendszer hogyan eshetett szét. Holott csak annyi történt, hogy nem vették már figyelembe a számokat. Aztán láttuk, hogy a Royal Bank of Scotlandnek nem volt saját tőkéje, 40-szer, 50-szer hajtottak végre tőke áttételt, és a korábbi felvásárlásokból volt jó hírnevük. Tehát minden alkalommal, amikor valaki végrehajt egy felvásárlást, akkor a, a jó hírnév hozzáadódik a mérlegéhez, és az a kevés tőke, ami rendelkezésükre állt, az nagyon gyenge volt. Ha a standardjainknek van gyenge pontja, akkor az az, hogy túlságosan egyszerű a mérlegben bentartani ezt a jó hírnevet. A jelenlegi sztenderdek mellett bárki levonhatta volna azt a következtetést, hogy itt gondok vannak. Miért nem történt ez meg? Azért, mert a bázeli arányok lehetővé tették, hogy a bankok többet kockáztassanak, mint amennyi eszközük rendelkezésükre áll. Hogyha mondjuk száz vagy ezer szerepel a mérlegükön, akkor valójában már csak 300-ra vagy 200-ra kellett volna ezt lecsökkenteni. Tehát ez a kicsi semmi tőke hirtelen 10 vagy 12 százalékra ugrott. És így kerültünk végül ebbe a szörnyű válságba. A bázeli arányok javultak, fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ez elég-e, én magam sem tudom erre a választ, de legalább valami már történt ezen a területen is. És ahogy mondtam, a sztenderdjeinket azért igyekszünk átalakítani, hogy azok előretekintőbbé váljanak. És ezeknek a sztenderdeknek elő kell írniuk a bankok számára, hogy a váratlan veszteségeket is bekalkulálják? Ezt nem tehetjük meg. Nagyon sok országban, szinte valamennyi európai országban, nézzék csak meg Spanyolországot, Írországot, vagy akár az Egyesült Államokat. A rendszerben a veszteségek sokkal nagyobbak voltak, sokkal hatalmasabbak, mint azt korábban bárki gondolta volna. A spanyoloknak volt egy dinamikus intézkedéseknek nevezett rendszere, ami előírta, hogy a jövőbeli veszteségekre felkészüljenek. Ez nem felelt meg egészen a szabályoknak, de ez a spanyol bankoknak egy kis tartalékot biztosított. Kiderült, hogy ez egyáltalán nem elegendő arra, hogy ezeket a hatalmas veszteségeket ellensúlyozza. De a bank standardek nem tudják megjósolni a, várhat, a váratlan veszteségeket, hiszen azért váratlanok és a pénzügyi szabályozók sem képesek erre. Ezért aztán az elszámolási számviteli sztenderdekben nem lehet ezt szerepeltetni, nem lehet egy kitalált számot beleírni. Ezt nem tehetjük meg. Ez a teljes pénzügyi szektorban lehetetlenné tenni az összevetést. Ez valóban az elővigyázatossági szabályozók feladata. Őnekik kell megvizsgálniuk a múltat, ők tudják, hogy egy ismétlődő pénzügyi válság esetén mi a teendő. Ha 2-3 százalékos tőke fedezettel üzemeltetünk egy pénzügyi rendszert, akkor valójában magunk keressük a bajt. Bizonyára önök is tudják, ez nem elegendő ahhoz, hogy a váratlan veszteségeket fedezzük. Ezzel kapcsolatban, Wolf. Még vannak mások a hozzászólók listáján. Csak egy apróságot szeretnék mondani. A mérleképes könyvelők nem buktak meg azzal, hogy nem mutattak rá kockázatokra, nem figyelmeztettek minket? Azt gondolom, hogy sokkal aktívabbak lehettek volna a szabályozókkal való kapcsolattartás során, de őszintén szólva az a véleményem, hogy ameddig a szabályozó azt mondja, hogy minden a legnagyobb rendben, addig nem a könyvelők feladata, hogy vészmadárkodjanak. de mindkét oldallal kapcsolatban így van ez. Van bármi olyan szakma tudóját mondani, amelynek nem kell tanulnia ebből a pénzügyi válságból? Ide tartozik a számviteli standard, a politikusoknak sem árt, hogyha megtanulnak néhány leckét. Werner, azzal kapcsolatban szeretnél hozzászólni, amiről eddig beszéltünk? Igen. Még egyszer a derivatívákat illetően. Ön azt mondta, jobb lenne, hogyha a mérlegben lenne, de most megegyeztünk, hogy a függelékben lesz. Ez a végleges megállapodás, vagy még tárgyalnak arról, hogy mégis csak betegyék a mérleg fő részébe? Azért, mert szeptember 15-én, 2008-án, amikor a Lehman Brothers csődbe ment, akkor az értékpapíroknak csak az 1,27%-a jelent meg a mérlegben. E, meg tudná mondani, hogy miért ellenkeznek az amerikaiak? Miért akarják a függeléket? Azért, mert egyszer ellenkeznek annak, vagy azért, mert túl gyorsan megy a változtatás? Well, it, it is, uh, uh, first of all, uh, I don't foresee... Először is nem várom azt, hogy ebben meg fogunk állapodni, itt tartunk most jelenleg, és az előlátható jövőre kell tervezni. Miért nem változott ez meg az Egyesült Államokban? Ennek azt hiszem ahhoz van köze, hogy az amerikai törvényhozásban voltak olyan tőkeáttételi követelmények, amelyekre a jogszabályokat is kőbevésték, és voltak továbbá kőbevésett számviteli szabályok is. És ez a tőkeáttételi ráta valójában segített az Egyesült Államoknak ahhoz, abban, hogy jobban átvészelje a válságot, mint mi tettük. Mert mi a bázeli arányokat alkalmaztuk. És mivel mindenre vonatkozó törvények megvoltak már, a Federal Reserve nem szerette volna megváltoztatni a számviteli szabályokat. Azt gondolom ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy ezek nem változtak meg. Nem biztos, hogy ez teljesen jogszerű, de nem gondolom, hogy jó lenne, hogyha ugyanaz lenne a rendszerünk. Azért gondolom azt, hogy a mi számviteli szendegyénk jobb minőségűek, mint az Egyesült Államokban, mert a konszolidációval kapcsolatban jobb szabályaink vannak, sokkal szigorúbbak a mi szabályaink, mint az amerikaiaké. A mi kontinensünkön sokkal nehezebb a mérlegen kívül tartani bizonyos eszközöket, mint Amerikában. Filip. Mi egy nagy informatikai cégtől érkeztünk, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezeknek az elismerése nagyon fontos. Itt a mérlegeknek az a forrásoknak, a kockázatoknak, a kintlevőségeknek egy nagy borítékáról beszélünk. Lát-e más olyan területet a gazdaságban, ahol még kockázatok vannak, és amelyekkel foglalkozni kéne? Ez az első kérdésem. A második pedig az, hogy említette az elkerülhetetlen vagy várható veszteségeket. Erről az jut eszembe, hogy itt vajon nem egy visszacsatolási hurkot hozunk létre, amivel csak még ingatagabbá tesszük a rendszert, és önbeteljesítő jóslatokat hozunk. A lehető leghamarabb be kell ismernünk a veszteségek létezését a rendszerben, de a vár, a vár, nem várható veszteségek meghatározása inkább művészet, sem tudomány. Na de a művészet az nem szokott nagyon ártalmas hatású lenni. Említette a Bázeli bizottságot és az országonkénti értékelést. Úgy tűnik, hogy a tagok ezt nem igazán kedvelik. És a Bázeli bizottság ellentétben az önökével egy állami szervezet, amelynek a központi bankok felügyelői szabályozói a tagjai és ezek állami szervezetek, és egyébként nem ők hozzák a szabályokat, ők csak javasolnak szabályokat, és ebben az értelemben én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az önök testületének eh, nincsen eh, az az elsz, olyan elszámoltathatósága és legitimitása, ami megengedi neki, hogy szabályokat hozzon. Ugyanis eh, a számviteli sztenderdek a közjó érdekében születnek. És hogy lehet az, hogy privatizálunk, és ezt a közjót olyan, olyanok formálhatják, akik még ha intelligensek is, de nem elszámoltathatóak. És amikor az országonkénti beszámolókészítésről van szó, a tagjaink ezt nem igen kedvelik, és ezért nem is tesszük meg. Számomra ez egy olyan érv, ami engem arra indít, hogy inkább a jogszabály alkotók végezzék el az önök munkáját sok minden van, ami nekünk sem tetszik, például a leasing standardek, és úgy gondoljuk, hogy a mi szervezetünk valóban a közérdekében tevékenykedik. Barnier biztos úr néhány hónappal ezelőtt felkereste az irodáinkat, és lenyűgözte azt, hogy az ott dolgozók mennyire a közérdekében tevékenykednek. És igen, alkotunk szabályokat, de önök döntik el, hogy ezek alkalmazásra kerülnek-e. Tulajdonképpen a legtöbb tagállamban ez egy állami döntés. Van néhány ország, amely bevezette a jog, jog, jog anyagába azt, hogy a döntéseinket automatikusan alkalmazzák, de általában van egy jóváhagyási folyamat, és hogyha valaki nem szeretné ezeket alkalmazni, akkor nem kell ezt megtennie. Van a szabályok alól néhány apró kivétel, és én nagyon örülök neki, hogy az Európai Unió ilyen elkötelezett amellett, hogy a lehető legnagyobb mértékben átültesse az általunk hozott szabályokat. Ugyanis minden ország természetesen minden jogrendszer fog apró módosításokat végrehajtani, és mindenkinek megvan a fennhatósága arra, hogy eldöntse, alkalmazza-e a mi szabályainkat és sztenderdjeinket, vagy sem. A nyilvános elszámoltathatóságunk pedig az elmúlt néhány évben jelentősen emelkedett, különösen az ellenőrző bizottság létrehozásával, amelyet a vezetőink neveznek ki. És most már sokkal mélyebben gyökerezik a szervezeti struktúránkban az elszámoltathatóság, mint korábban. Ezt nagyon jónak tartom, és mivel korábban politikusként tevékenykedtem, ezzel nincs is semmi problémám. A Mark II piaci könyveléssel kapcsolatban ez egy nagyon kényes téma. Az emberek ezzel mindig akkor foglalkoznak inkább, amikor az árak lefelé mennek, nem pedig akkor, amikor fölfelé. Mi nem vagyunk ennek a gondolatnak az ideológusai. A pénzügyi eszközeink vegyes attribútumú rendszerek, nem támaszkodunk teljes mértékben ezekre a piacokra. mi lehetővé teszik, hogy valamennyi kölcsön és a legtöbb állami kötvény is a korábbi költségek alapján kerüljön értékelésre. Amerikai kollégáink egy bizonyos ponton a teljes érték könyvelését javasolták, de mi ezzel nem értettünk egyet. Viszont érdekes módon a válság alatt a Deutsche Bank, amelynek nagyon sok ilyen rossz eszköze volt, amely a jelzálogokon alapult, ők alkalmazták ezt a rendszert. És visszatekintve nagyon boldogok is lehettek, hiszen a mérlegükben az árak nagyon gyorsan süllyedtek, ők nagyon gyorsan értesültek erről, és képesek voltak nagyon korai szakaszban megszabadulni azoktól az eszközöktől, amelyek mérgezőek lehettek volna, és még mindig viszonylag jó árat kaptak érte. ezeknek az eszközöknek az értékét nem azonnal a piacérték befolyásolta. Aki ezzel nem így járt el, az később hatalmas veszteségeket szenvedett el. Én azt mondanám, hogy egy olyan bank, amely nem követi az eszközei piaci értékét, amelyekbe befektetett, az valójában, valóban felelőtlenül viselkedik. nagyon sok témával foglalkoztunk már, például a, a nyugdíjakkal, amelyek nagyon rég, régóta kívül voltak a rendszeren. A nyugdíjalapok a nulla kamatláb típusú környezet miatt nagy bajban vannak, és ezért rendkívül fontosnak tartom ezt a területet, de ami még inkább fontos, az az, hogy a nyugdíjak bekerüljenek a mérlegben. Nagyon sok vállalat most először jött rá arra, hogy ezek mennyire kiterjedtek voltak. Ezzel fogalmuk sem volt, és a mi sztenderdjeink kényszerítették őket arra, hogy realisztikusan kiszámolják, hogy milyen kötelezettségek is vannak, és ekkor kellett megbirkózniuk ezzel a buborékkal. Van-e itt még valami, amit fontosnak tartok? most nem látunk semmi olyasmit, ahol úgy gondolnánk, hogy a sztenderdjeinknek gyengeségei vannak, és hogy a közeljövőben ezekkel foglalkozni kellene. Csak azt mondanám, hogy ezzel a jó hírnévvel én nem vagyok egészen kibékülve. Ez a, az ellenkező probléma, azt gondolom, hogy túl ö, nagy súlya szerepel ez a mérlegekben, és hogy ezt ö, gyorsabban kellene csökkenteni, mint ahogy azt jelenleg teszik. Én emiatt aggódom leginkább. Nagyon sokan szeretnének még második és harmadik alkalommal is hozzászólni, de először szeretnék befejezni az első kört. Besuch. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide. Lenne egy kérdésem, amely a belső működésükre vonatkozik. A résztvevőknek a körét megújították, ezt kritizálták, akkor megint újra rendezték a, az ellenőrző tanácsot, a monitoring boardot, de én szeretném megérteni azt, hogy a monitoring board, az ellenőrző tanácsa gyakorlatban milyen szerepet tölt be, hol dönthet, a döntéseit hol dokumentálják, hol lehet ehhez nyilvánosan hozzáférni, mennyire transzparens az egész működése ennek az ellenőrző tanácsnak. Először azt szeretném elmondani, hogy még miután hosszas pályafutásom volt a politikában és a szabályozásban, én még soha nem dolgoztam olyan átlátható környezetben, mint a mostani. Minden munkánk nyilvános. Tilos a tanács tagjainak technikai jellegű kérdéseket zárt ülésen megvitatni. Mégpedig azért, hogy nehogy előre kifőzzük azt, hogy mire lesz majd szó a nyilvános üléseken. Ezeket közvetítik az interneten, lehet őket nézni és hallgatni. Mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy mit is teszünk. Vannak eljárási követelményeink. Amikor egy standardet szeretnénk meghatározni, akkor először egy vita iratot készítünk. 120 napig hozzá lehet szólni, bárki írhat nekünk, és élnek is ezzel a lehetőséggel. Ezeket a beérkezett válaszokat figyelembe kell vennünk. Ezután egy hosszas időszakban nyilvánosságra hozzuk a standardet, és ekkor is hozzá lehet még szólni. Ennek a negatív oldala az, hogy igen hosszú ideig tart, ameddig elkészítjük ezeket a standardeket. Én mindig azt gondoltam, hogy a politikában lassan őrölnek a malmok, két-három évig tart, mire egy jogszabály megszületik, de egy standard elkészülési ideje gyakran 5-10 évig terjed. De nagyon pontosan meghatározott eljárási szabályaink vannak. Igaz, hogy már nem kóptálással kerülnek be a tagok ebbe a tanácsba, de mivel ezeket az ellenőrző tanács nevezi ki, még így is megvan az elszámoltathatóság. A döntéseket egyhangulak hozzák, és nagyon sok ülésünk szintén nyitott. Elmondtam azt is, hogy növelnénk elszámoltathatóságunkat a az új tanácsadó fórum révén is. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság és önök azok, akiknek jóvá kell hagyniuk a mi sztenderdjeinket. Tehát eh, nekünk is igencsak érdekünkben áll, hogy eh, Európát és a választókat is figyelembe vegyük. Tehát ha csak arra figyelünk, hogy mi mit szeretnénk, akkor bajba kerülünk. Nagyon is oda kell figyelnünk eh, önökre. A tanácsnál és ebben a tanácsadó fórummal kapcsolatban is tudjuk, hogy az Európai Bizottság eldöntheti, hogy jóvá hagy egy standardet, vagy sem. Ezért nagyon is figyelünk arra, hogy mit mondanak ők. Nem biztos, hogy mindig hallgatunk rájuk, mert lehetnek eltérő vélemények, lehetnek olyanok is, amikről mi úgy gondoljuk, hogy nem helyesek. Lehet, hogy néha valamelyiket helyesnek tartjuk, de az a legfontosabb, hogy elvégezzük a feladatunkat, miközben meghallgatjuk azt is, amit a többiek szeretnének mondani. A Bázeli Bizottság lehet, hogy nyilvános, de az ülései nem nyilvánosak. Ott nincs átláthatóság. És a döntéshozatali folyamatuknak egy igen nagy része. Én erről inkább el sem kezdek beszélni. Nagyra tartom a Bazel Bizottságban dolgozó kollégáimat, de tudjuk, hogy ez nem mindig olyan átlátható, mint ahogy azt mi szeretnénk. nem biztos, hogy jól értettem, hogy ennek az ellenőrző tanácsnak a döntéseit hol dokumentálják, és hogy hol lehet megtudni azt, hogy ki milyen módon járult ezekhez hozzá. Azt gondolom, hogy minden ellenőrző tanácsi ülés végén kiadnak egy jegyzőkönyvet, és az ülés egy része nyilvános, és az interneten is közvetítik. Van időnk, tehát azt gondolom, hogy folytathatjuk a hozzászólásokat. Nem kell elmenni, ugye? Előbb-utóbb majd igen, de most még nem. Még, akkor még egy kicsit itt tartjuk körünkben, ugyanis vannak még olyanok, akik szeretnének másodszor is hozzászólni. Magamat is felírtam erre a listára, mostanáig türelmes voltam, de a múltból már tudhatja, hogy amikor rendezvényeken közösen vettünk részt, egy cashflow időutazásban kellett részt vennem, és ez nekem nem annyira tetszett, és az önök munkája az valahogy ezt küszöböli ki. Tehát amikor az Egyesült Államokban ilyen intézkedéseket hoznak, akkor ők mennek időutazásra, és nem önök. De még mindig vannak a könyvelésekben, ilyen időutazások, húrkok. A valóságban számítunk bizonyos veszteségekre, de ez még észszerű mértékű. Hogyha a veszteségek meghaladják a várakozásokat, ezzel a problémával már korábban is szembesültünk, tehát volt egy bizonyos késlekedés ennek a felismerésében. Ezt a lyukat sikerült betömni, és az elővigyázatosságtól a semlegességre tértek át. De a, mi az, hogy semleges szabályozás? Ez az, hogy nem változtat meg semmit, de talán erről még úgyis szeretne beszélni. És még egy végső megjegyzés, ami egy kicsit más témához kapcsolódik. Mit gondol a szabályozói hedge-ről, vannak ezek a tőke követelmények, és vannak olyan kis kiskapuk a, a szabályozói kereskedelemben, tehát hogy például egy bank kibocsát egy értékpapírt, tehát van egy értékpapírja, megtartja a 20%-át ennek az ellenértéknek, Tehát az első 10%-ot megtartja, és aztán egy CDS-t bocsát ki, és hogy lehet, hogy 20 helyet csak 10%-ot tart meg, és ezt a CDS-t sosem fogják végül lehívni, mivel egy másik számlára mozgatják át ezt az egészet, hogy a jövőben ne veszítsenek piacot emiatt. Tehát itt olyan CDS vásárlásoknak vagyunk szemtanúi, amiknek nincsen valódi értelme. És a tőkeallokáció 10%-át ezek viszik el. Azt gondolom, hogy ez valóban zavarja a piaci folyamatokat. Ezt szeretném tudni, hogy ez mennyire helytálló. Prudential, we are not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 A jelentés szerkezete a 24 preambulum bekezdés és 6 tengely köré szervezett 24 cikkből áll. 107 módosító érkezett, ezek közül néhányat magam nyújtottam be, és próbáltam ezt az éves jelentést kiegészíteni. Gariga úr, képviselő úr módosítói alapvetően a kivizsgálási módszerek és az állami támogatásokkal kapcsolatban eh, nyújtott be módosítókat, eh, mikor eh, minősülnek törvényesnek ezek a támogatások. Itt lehet elvégezni egy értékelést, és meg kell vizsgálni, hogy ez-e a megfelelő intézkedés, és hogy van-e más olyan intézkedés, amivel a versenyképességet helyre lehet állítani, illetve a gazdaság és a foglalkoztatás helyzetét javítani lehet. Ezeket a témákat együtt kell értékelni, így lehet a versenyképességi politikát észszerűen alkalmazni. Ezután említettem néhány olyan esetet, melyekben a tagállamok részéről, amikor különösen pénzügyi területen helyre kellett állítani a valóságnak megfelelő helyzetet. amikor állami támogatásról van szó, akkor az eredeti állást kell visszaállítani, nem pedig azt, ami az érintettek számára a legelőnyösebb lenne. És itt rendkívül szigorúan figyelemmel kell lenni a körülményekre. Én nem nyújtottam be olyan módosítókat, amelyek a szerkezetet érintenék, és a módosító indítványokat benyújtók beszámolója után szeretném megköszönni a munkájukat. Nagyon fontos az, amit ők elvégeztek, de nem volt elég ahhoz, hogy megállapodjunk. Köszönjük, Gunnar! Thank you very much, Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is ezt a, az előadást. Három dolgot szeretnék nyomon követni a jövőben. Először is a maga a jelentés is rámutat arra, hogy még módosítókra van szükségünk, azt illetően, hogy az európai háztartásnak a helyzete hogyan áll, és különösen az élelmiszeriparban nagyobb versenyképességre van szükségünk. Ez nagyon fontos az állampolgárok számára nyilvánvaló okoknál fogva. Egyébként a gazdaság más részére is igaz ez. Nagyon fontos, hogy ezt nyomon kövessük, a raportőr is innen indult el. És most akkor ezzel elérkezem a második ponthoz. Természetesen alapvető fontosságú, hogy versenyképesebbek legyünk a tagállamokban is. Én is beadtam néhány módosítóst az általános érdekű szolgáltatásokat illetően, hiszen tudjuk, hogy ezek nagyon nagy hatást gyakorolnak a háztartásokra és az állampolgárok életére. A mindennapi élet szolgáltatásait itt veszik főleg igénybe, és nagyon nagy a különbség a termelők, illetve az általános szolgáltatók nyújtói a támogatása, és az állampolgárok fogyasztóknak a finanszírozása annak érdekében, hogy használják ezeket a szolgáltatásokat. Minél fontosabb egy szolgáltatás, annál fontosabb az, hogy hozzáférhető legyen, és választható legyen. Az adófizetők pénzét először az állampolgárok életének, és nem az előállítók életének a megkönnyítésére kell fordítani. A monopólium helyzet itt is ugyanúgy néz ki, mint bármilyen más területen, úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha szó esne erről itt a szakbizottságban. A harmadik pont, amit szeretnék megemlíteni, a jogi helyzetet illetően. Szerintem nagyon fontos az, hogy biztosítsuk, hogy az állami segélyek megfeleljenek a jogi aktusoknak és a jogalkotásnak, de ne próbáljuk meg a bürokráciát lazítani, mert a kritériumoknak egyértelműeknek kell lenniük, hogy mikor kérhető állami segély. A célunk nem az, hogy megkönnyítsük az állami segélyek nyújtását, hanem az, hogy ne torzítsuk el a versenyt, hogy ne hátráltassuk a piacra belépők, újonnan belépők helyzetét. Ez a fajta egyensúly a legfontosabb. Mikor kapható állami segély, és ugyanakkor, hogy biztosítsuk, hogy ez hozzáadott értéket terem, és nem hátráltatja a versenyt. Erre mutat rá az előadónak a tervezete is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Sajnálatos módon Szofi nincs itt, Filip sem, úgyhogy tessék. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen. Elolvastam a módosítókat, és eh, találtam több dolgot, ami tetszett. Én hármat szeretnék ismertetni, amit én adtam be, hogy miért fontosak. Először a hármas pontot illetően, amely a külön állami segélyek rendszerét hangsúlyozza, már mondtam, és most is mondom, az, hogy ezek az intézkedések csak időszakosak legyenek, nagyon fontos, hiszen már két olyan jelentés is volt, amely ezt hangsúlyozta itt a parlamentben, de ennek ellenére nem változik a helyzet. Úgyhogy most harmadjára is beadom ezzel kapcsolatban a módosított. Persze a bizottság nagyon sok mindent tesz ez ügyben, de ennek ellenére tovább kellene folytatni ezt a folyamatot, és fel kellene gyorsítani. Végül a versenypolitika fő célja az, hogy az akadályokat elhárítsuk a szabad mozgás, a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgása útjából. A versenypolitika semleges kellene, hogy legyen, mi pedig semleges résztvevők. Ezért a politikai célok, amiknek semmi köze ehhez, ezeket el kell távolítani, jobb eszközeink is vannak. Ezen kívül harmadik sorban az általános gazdasági érdek nem értek egyet azzal, hogy bizonyos szolgáltatásoknak ne kelljen elérniük bizonyos küszöböt. A minimum küszöbök túl magasra tevése is nagy kockázatot rejt magában, hiszen ez eltorzíthatja a versenyhelyzetet, a felügyelet, a minőséget kell, hogy biztosítsa, és azt, hogy az állampolgárok nem fizetnek túl sokat bizonyos szolgáltatásokért. Ezért aztán remélem, hogy ez a jelentés felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy a fő célkitűzést tartsa szem előtt, és ne terelje el a figyelmét. Mi, mint parlament támogassuk a versenyjogot és annak végrehajtását, amennyire csak tudjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Jürgen. Köszönöm. Nos, először is nem vagyok a versenyhelyzet ellen, ezt szeretném leszögezni, de azért szkeptikusabb vagyok. Egyetértek azzal, amit Gunnar már mondott, hogy a verseny fontos, és hogy a monopólium helyzetet el kell kerülni. De nem mennék annyira messze, mint ő. Nem hiszem, hogy az állampolgárok értek-e az, hogy a verseny létezzen, és ez csak javítaná a szolgáltatásokat és az életüket, talán egyszerűbbé teszi az életüket. De nem szabad arról megfeledkezni, hogy maga a szolgáltató is állampolgár, úgyhogy itt ez kicsit azért az egyensúlyt meg kell őriznünk. Hogyha az általános érdekű szolgáltatásokat veszem figyelembe Németországban, akkor nem vagyok benne biztos benne mindig, hogy jól működik-e. A verseny különösen ezen a területen nagyon eltorzult már, és én egy olyan választókörzetből jövök, ahol csak-csak még működik a rendszer, de a vidéki területeken már nem annyira. Mert az általános szolgáltatásokat nem mindig biztosítják, úgyhogy az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat illetően legyünk óvatosak, és találjunk egyensúlyt a verseny és az állampolgárok ellátása között, hiszen ezen mindig lehetséges versenyen keresztül. Ezen kívül bizonyos pontokon az Európai Bizottságnak az álláspontja túlságosan a verseny irányába megy el, az együttműködés is lehet ösztönző hatású, nem mindig a verseny kell, hogy prioritást érvesen, nem kell, hogy mindig a verseny legyen a vezérelvünk, mert a verseny az destruktív is lehet, ezért aztán egyensúlyra van szükségünk a verseny és az együttműködés között. Szerintem ez hiányzik ebből a jelentésből. Én kiegyensúlyozottabb megközelítést szerettem volna látni az együttműködés és a verseny között már a versenypolitikáról, amikor létrejött a jelentés, akkor próbáltuk a módosítókkal ezt elérni, most aztán a pénzügyi piacoknál is fölpróbáltuk karolni azt, ami ebbe az irányba mutat, és most is rámutattunk, szerintem ezek olyan aspektusok, amit nem szabad szem elől téveszteni. Az agrárpolitika és az élelmiszert illetően azt gondolom, hogy nagy kár az, és ezzel kapcsolatban adtam be módosítót, hogy a spekuláció az élelmiszerrel, hogy ez itt nem jelenik meg. A Mifidben erről már esett szó, és jó lenne, hogyha ezt felkarolnánk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy létezik ez a probléma. Egy módosító utalt már arra, hogy vannak olyan árcsökkentések, amelyek negatív hatással járnak. A Német Szövetségi Köztársaságban erre már van példa, amikor egyszerűen túl nagy a nyomás arra, hogy csökkentsék az árat, és egyszerűen nem figyelnek arra, hogy az élelmiszer minősége is jól legyen, és ez vezet az élelmiszer botrányokhoz. Úgyhogy itt is egy egyensúlyt kell keresnünk ez valahogy nem kerül kifejezésre. Aztán a piacorientáltság az agrárpolitikában és a mezőgazdasági vállalkozásoknál nem vagyok benne biztos. Ez legyen az egyetlen elv a közösségi politikában az élelmiszerbiztonságra nagy hangsúlyt helyeztünk, néhány évszázaddal ezelőtt az európai népességet megtizedelték az éjségek. Most az eu néha választ kell találnia megint az élelmiszer hiányra. Nem lehet azt mondani, hogy hát ez történelem, hátunk mögött van, most pedig csak a versenyképesség fontos. Szerintem az ellátás biztonságát továbbra is szem előtt kell tartani. Tehát még egyszer, alapvetően támogatom a versenyt, de ez a jelentés túlságosan a versenyt hangsúlyozza, az együttműködés és más aspektusok pedig nem kerülnek előtérbe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Ivó. Köszönöm, elnök asszony. Tíz perc szóval 6 óra, és kicsit szellemházzá alakult ez a terem, úgyhogy két megjegyzésem lenne. Két megjegyzésem lenne. Amit nagyon érzékeny pontnak látok. A válság kellős közepén. Hogy emelkedik a munkanélküliség. Nagyon fontos lenne az, hogy a verseny létezzen, egészséges legyen, és hogy tudjuk azt, hogy a bürokrácia megbénítja a versenyt. Terek Ján és Gunnar, Gunnar Höckmark is említette ezt. Ki kellene egészítenünk a jelentést azzal, hogy a bürokráciát hogyan szoríthatnánk vissza. hiszen inkább a versenyre kellene fordítani az energiánkat. A második pont ahhoz kapcsolódik, amit Gunnar mondott. Az állami segély lerombolhatja a versenyt. Igen, ez fontos ezt megérteni. De az állami segélyeket nem lehet úgy támogatni, hogy ennek eredményeképpen a verseny kárt szenvedjen. És a versenynek azt kell, hogy eredményezze, hogy csökken a munkanélküliség. Ezt szerettem volna kiemelni, ah, és ezt szeretném viszont látni a jelentésben, és akkor támogathatom. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, valaki más szeretne hozzászólni? Azt hiszem, hogy engem kivéve mindenki hozzászólt, úgyhogy Antolin. I forgot sure, the vice sorry, chair. Sorry. He doesn't want to speak. Antolin. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a módosítókat benyújtók hozzászólásaiért, és köszönöm azoknak a kollégáknak is, akik részt vettek ezen az ülésen. Köszönöm nekik az együttműködő szellemet, és nagyon is érdemes megfontolni az ő javaslataikat. A 160 módosítóból 51 volt, amit vitattam, 38 különböző aspektusban benyújtott módosítóval egyetértek, és vannak olyan módosítók, illetve új pontok, amelyek nagyon pozitívnak tűnnek számomra, ugyanis olyan problémákat vetnek fel, amelyek mindig felmerülnek, és rávilágítanak mindazokra a témákra, amelyek kapcsolódnak a verseny témájához. És most mondanék néhány szót azokról a fejezetekről, amelyeket a legnagyobb arányban módosítottak. Ezek közül az első a válságról szóló fejezet. Természetesen pénzügyi segélyek terén rendkívüli időszakot élünk, és azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy ennek arányosnak és ideiglenesnek kell lennie. ami pedig az egyes azt igénylő bankoknak nyújtott állami támogatást illeti. Ezzel kapcsolatban érkezett néhány olyan módosító, amely szeretné törölni az ezen bankokra való hivatkozást. Egyértelmű, hogy a a struktúra átalakító tervekhez kapcsolódnának ezek? És ezek így előnyt teremtenének azon bankok számára, amelyeknek valójában nincs is szükségük erre. és vannak egyes módosítók, amelyek az egyenlő feltételekre, illetve a júniusi eurozóna csúcsra vonatkoznak. Azt gondolom, hogy ezeket meg tudjuk oldani, ezek csak a nyilatkozatok szintjén jelentek meg. És nagyon konstruktív javaslatok érkeztek az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Itt eltérnek az álláspontok, Egyesek szerint az általános érdekű szolgáltatások tekintetében a támogatásoknak korlátozottabbnak kellene lenniük, mások szerint épp, hogy többre lenne szükség. Ez egy nagyon széles kör. Ezek a javaslatok mind észszerűek, de az, hogy az általános gazdasági érdek érdekében nyújtott állami támogatások ne okozzanak szolgáltatás hiányt vagy egyensúlytalanságot, és nem szabad favorizálni sem egyes cégeket. A módosítók kezelték ezeket a problémákat. Továbbá szükség van gazdasági szempontból a nyitott kezelésre és a versenyképesség keretének fenntartására is és szeretném még kiemelni, hogy az általános érdekű szolgáltatások területén érkezett néhány javaslat az egészségügyel, például a gyógyszerészettel és a biztosításokkal kapcsolatban is. Hm, ezeket pozitívan fogadtuk. És van még egy aspektus, ami a kollektív fellépéssel kapcsolatban érkezett. Egy ideje már beszélünk erről a témáról. A jogszabály javaslat, amelyet benyújtottak, az szerintem alapvetően jó, és megoldást kellene keresni ahhoz, hogy ebben a témában előrelépés történjen. A reálgazdaságban a verseny szerepével kapcsolatos fejezet is szóba került ebben a vitában. Reping úr és gyakorlatilag minden hozzászóló, Klute úr és mások is említették ezt. Egyértelmű, hogy a versenypolitikának támogatnia kell az egységes piacot, illetve az áruk és szolgáltatások szabad áramlását. De ebben a jelentésben szeretük volna kiemelni a versenypolitika fontos szerepét abban, hogy növeli a versenyképességet globális szinten és hozzájárul az Európa 2020 stratégiához is abban, hogy fenntartható növekedést és foglalkoztatást valósítson meg. Az állami támogatásnak abban van szerepe, hogy a közpénzügyek szilárdságát megőrizze, jelenleg pedig ezekre a kasszákra jelentős nyomás nehezedik. Ezért nagyobb szigorra van szükség közpolitikákkal kapcsolatban, hiszen azok a polgárok ellenállásába ütközhetnek, akik szintén szenvednek a gazdasági válság hatásaitól. És szerettem volna kifejezni a hajlandóságomat ezen javaslatok elfogadására. És próbálunk majd találni egy olyan kifejezést, amelyben meg tudunk egyezni. A közös agrárpolitikáról beszélt Klute úr, azt gondolom, hogy ezt nem lehet mindössze az egyes szereplők versenyképességének fejlesztésére. Ennek olyan céljai is kell, hogy legyenek, amelyek a közös agrárpolitikához tartoznak. Ugyanakkor ezzel a jelentéssel próbáltuk kiemelni azokat a piaci torzulásokat, amelyek nagy részben abból eredeztethetők, hogy nincsen megfelelő versenypolitika. A közös agrárpolitika tudna segíteni abban, hogy ez a versenyképesség megvalósuljon, ez pedig mind a vállalkozásoknak, mind pedig a fogyasztóknak hasznára válna. Ez már egy másfajta tematika, és azt gondolom, hogy itt is kellene egy közös álláspontot találni. Az Európai Központi Bank szerepére csak utalnék, a monetáris politika nem része az állami támogatásoknak, csak úgy járul hozzá ehhez, hogy garantálja az egyenlő feltételeket valamennyi piaci szereplő számára és a piac megfelelő működését. És ugyanakkor a rendszer szintű fontosságú intézmények, ezek olyanok, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak. Itt is szükség van arra, hogy európai szinten megfelelő versenyképességi feltételek legyenek. Ezt azért jegyzem meg, mert egyesek itt rámutattak, és egyes módosítók is ebbe az irányba indultak el. Lehetne tehát hivatkozni erre a témára, és az erről szóló vita most van éppen kibontakozóban. És volt még itt utalás az állami szervezetekre is, ezzel kapcsolatban egy munkacsoportot indítottunk, és itt próbálunk egy határozatot elfogadni azzal a modernizációval, ami jelenleg is zajlik. És a, ezzel a jelentéssel kapcsolatban tárgyalásokat folytattunk és ezek a továbbiakban hozzájárulhatnának ahhoz, hogy álláspontot találjunk ezzel a témával kapcsolatban is. A módosító indítványokkal foglalkozó csoport nagyrészt kompromisszumos alapon tud működni, van benne bizonyos rugalmasság, és abban bízom, hogy egy kiegyensúlyozott versenyképességi jelentést tudunk kiadni a kezünk közül, ami megfelelően reflektál a versenypolitikára, és hozzájárul az európai intelligens, fenntartható és ugyanakkor befogadó fejlődéshez. A versenyképességgel foglalkozó politikának is szerepe van ebben a jelentésben. Köszönöm szépen! wanted to come back. Köszönöm szépen. Gunnar említette, hogy talán vissza szeretne térni egy pontra, és akkor itt visszamegyünk. Nem szeretném meghosszabbítani a vitát, de ez a vita itt van, azért elgondolkodnánk a kompromisszumokkal kapcsolatban, amit raportőrünk megvilágított, illetve rámutatott a lehetőségre. Szerintem, amikor a gazdasági célú szolgáltatásokról beszélünk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy az állampolgárok ezektől nagyon függenek, és ezért nekik is jobb lehetőségekre van szükségük, mert függő helyzetben vannak, ezektől a szolgáltatásoktól függnek. És nagyon kevés okot látok, hogy miért kellene őket kizárni abból a lehetőségből, hogy választhassanak, és hogy lehetőségük legyen a lehető legjobb minőséget választani. És ahogy a ö, is említette, itt az egységes ö, lehetőségekről van szó, de nem a ö, szolgáltatóknak kellene kapniuk a támogatást, hanem az állampolgárnak, a fogyasztónak kellene lehetőséget kapnia arra, hogy jó szolgáltatáshoz juthasson. Tehát ez nem csak egyenlő feltételeket hoz létre, hanem egy dinamikát is ad a fejlődésnek, illetve a verseny fejlődésének és a választás pluralitásának. Továbbá úgy gondolom, hogy az a párhuzamosan láttuk például a változásokat a telekom ágazatban, a telekommunikációban, nagyon kevesen vannak ellene a versenynek, ugyanakkor néhány évvel ezelőtt nagyon sokkal különböző politikai csoportok is inkább a monopóliumot szerették volna megőrizni, mert úgy gondolták, hogy ez a legjobb módja a jó szolgáltatásnak. Szerintem az a nyilatkozat, amit tett a jelentés készítője, hogy itt meg kellene találni a közös nevezőt, hogy az egyenlő lehetőségeket megtartsuk, és jó lehetőségeket hozunk létre az állampolgároknak. Antolin? Sí, yo agradezco esta, esta matización que, que... Köszönöm eh, ezt a, az árnyalását eh, a témának. Az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban azt szeretnénk, hogy eh, ezek a szolgáltatások a polgárok számára igen fontosak, de gyakran nem közvetlenül arányulnak a piachoz, hanem az állam felelőssége ezek biztosítása. El kell kerülni azt, hogy ezeket a szolgáltatásokat túlfinanszírozzuk. Tehát igen, fennáll a lehetősége annak, hogy állami támogatást kapjanak. Azt nem tudjuk eldönteni, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak milyen köre vehet részt, de a szubszidiaritás elve értelmében ez a tagállamok feladata. Egyértelműen szeretnénk kimondani azt az üzenetet, hogy a hatékonyságot kell szem előtt tartani, és közben meg kell próbálni növelni a versenyképességet és a választékot a, az ilyen szolgáltatások körében. Ez egy általános és meglehetősen kiegyensúlyozott álláspont, és próbálok egy kompromisszumos javaslatot kidolgozni, ami figyelembe veszi az önök hozzászólásait, és azokat is, amelyeket a bizottság más tagjai nyújtanak be. Very much. Um, Köszönöm szépen. Még nincs meg az időpontja a bizottsági szavazásnak, ez lehet, hogy január lesz, de attól is függ, hogy miben tudunk megegyezni a saját kezdeményezésű jelentés időpontjára a koordinátori ülésen. Mert nagyon sok jelentéssel kell foglalkoznunk, vagy megpróbálom majd javasolni az elnöki konferenciának, hogy az éves jelentés, az kerüljön ki a kvótából, és ezzel ne korlátozzák a saját kezdeményezésű munkánkat. De hát ez még eldöntendő. Ezzel akkor most várnunk kell, addig, amíg egyrészt megszületnek a kompromisszumok, és meglátjuk az ütemtervet, és egy megfelelő időpontot találunk. Azt hiszem, hogy már valójában ennyi, úgyhogy akkor le is zárom az ülést. Köszönöm szépen.